rendelkezésre állnak. kérdezem önöket hogy van e valakinek észrevétele a jegyzőkönyvvel kapcsolatban? minek után észrevételt nem látok a jegyzőkönyvet elfogadottnak tekintem.